keresztel általában az ott dolgozókkal és az áldozat családjával szemben. Emberek, ezek az emberek az életüket kockáztatják, hogy másoknak segítsenek, emlékezünk meg róluk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a reakciót is. Remélem, hogy gyorsan végigjutunk a szavazólistán. Először is a Hautala jelentés követ